RT eléggé munkája. Me, um, thank the members of this committee for this marathon session. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a bizottság résztvevőinek ezért a maratoni ülésért. Szerintem egyetért biztos jelölt úr is, hogy ezek a meghallgatások, amikben részt vesznek a bizottság tagjai fontos területeket ölelnek fel a legális bevándorlás, az személyes adatok letárolása. Ezek mind olyan témák, amelyek megértemlik a részletezést. Szerintem nagyon átfogóan kérdezték önt, úgyhogy köszönöm a tagoknak. Köszönöm a felkészülésnek és az eszmecserének. Nem szeretnék elébe menni a kialakult véleménynek, majd a tagoknak a véleménye ki fogják alakítani a koordinátorokon keresztül. Ez 5 órakor lesz. És zárszóként szeretnék néhány dolgot feljegyezni, amit mondtak. Ön vállalta, hogy a legális bevándorlási eszközöket átnézi, a horizontális intézkedésekre törekszik a ö, említette az adat letárolásra kapcsolatos bírósági ítéletet is, és említ, szólt a, egy új felfrissített PNR javaslatról az adatvédelmi csomagon belül, a Frontex megerősítéséről. Én úgy gondolom, hogy az, az történt, hogy néhány kulcs javaslatra is reagált, amit a bizottság tagjai már megfogalmaztak, és nagyon jól megmutatta, hogy mire gondolt, illetve segített felmérni az ön kompetenciáit is. Én természetesen nagyon sok egyéb kérdés is van, ami talán nem kapott választ a mai napon, de majd még visszatérhetünk ezekre. Tehát kedves kollégák, köszönöm a részvételüket, a figyelmüket, és most azt kérném a biztos jelölt úrtól, hogy három percben foglal néhány szót mondjon. Hogyha 5 percet beszélt, akkor lehet, hogy elveszti azok támogatását, aki néhány támogatást, de ön dönti el, hogy hogyan használja fel ezeket a perceket. Talán próbáljuk meg a három percet, mindenki nagyon fáradt, és utána zárjuk le. Még egyszer köszönöm, kedves kollégák, a mai figyelmüket, és akkor visszaadom a szót önnek, jelölt úr. Köszönöm szépen, biztos elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani először is az Európai Parlament valamennyi tagjának ezért a nagyon érdekes és gyümölcsöző vitáért, amit itt ma folytattunk. Rávilágítottak nagyon sok gondolatomra és nagyon sok kényes kérdésre. Ez a mai beszélgetés engem tovább inspirált és bátorított a munka iránt, amennyiben megerősítésre kerülök. Az első migrációs és belügyi biztos lennék az Unióban, ezért én a tapasztalatomat és a politikai tevékenységemet három területre szeretném koncentrálni. Először is biztosítani azt, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió, ahogy ön is elmondtam, holisztikus, globális és hatékony migrációs politikát alkalmazzon a, a szolidaritásra és az arányosságra építve valamint a felelősségre is építenünk kell. Második dolog, hogy a biztonsági kihívásoknak megfeleljünk, figyelembe véve az új kihívásokat és veszélyeket, ugyanakkor tegyük ezt mindig az alapjogok tiszteletben tartásával, és egy biztonságos környezetet biztosítsunk valamennyi állampolgárunk számára végezetül pedig folytassuk az európai politikáknak a fejlesztését belügyi és területen, szorosan együttműködve az Európai Parlamenttel, és egy világos, egyértelmű, nyitott párbeszéd kereteiben. Szeretnék önökkel szorosan együttműködni az átláthatóság és a kölcsönös bizalom légkörében. És köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice. Köszönöm, biztos jelölt úr. Lezárom ezzel az ülést.